Nigériáján a fehér orosz delegációt üdvözölni. Milinkievics úr is közöttük van, aki a Szaharov díj nyertese volt 2006-ban. Sok szeretettel és tisztelettel üdvözlöm őt is, és politikai harcos társát. Białoruś niestety znów znalazła się w czołówkach gazet za sprawą prześladowania. Fehér Oroszország sajnos megint az újságok címlapjára került a civil szervezetek üldöztetése miatt. Az Európai Parlament mindig is az általános emberi jogok mellett állt ki, és a jövőben is el fogjuk ítélni azokat az autoritér rezsimeket, amelyeket a demokratikus szervezeteket elnyomnák, elnyomják